nem migrációval kellene megoldanunk. elnök asszony nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, államtitkár asszony. Ezzel le is zárom a vitát, és mindenkinek megköszönöm a részvételt. Most akkor megyünk tovább. Következő napirendi pont ma délután egy közös vita az átláthatósági nyilvántartásról. Az első jelentést Cassini úr jegyzi, a parlament és bizottság közös átláthatósági nyilvántartására vonatkozó intézményközi megállapodás, a második jelentés pedig az eljárási szabályzat módosítása, ugyanennek az átláthatósági nyilvántartás létrehozását követően. Éppen ezért én nem is húzom tovább a szót. Cassini úr a jelentéstevő, ő kapja meg a szót, tessék. Presidente, Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony, kedves kollégák, biztos úr. A két jelentésről egy előadást tartok majd a vitával, és az azt követő szavazással lezárul egy hosszú munka, Bolis asszony vezetés alatt kezdődött ez a munka az összes frakció bevonásával. Szefkovics biztos úr csatlakozott, és végül is mindenki hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön ez az átláthatósági nyilvántartás európai szinten még voltak módosítók, a későbbiekben ezekkel foglalkoznunk kell. Egyébként pedig meglepett engem az, hogy a közvélemény milyen nagy érdeklődéssel figyelte az átláthatóságot, mint témát, ami azt jelenti, hogy nagyobb hatása van ennek a témának, mint pillanatilag gondolnánk. A transzparencia azt is jelenti, hogy politikailag korrektnek kell lennünk, azok az újságírók, akik régiben kísérletet tettek arra, hogy korumpáljanak parlamenti képviselőket. Nos, hát ilyen módon őket például talán fel lehetett volna deríteni. Mert másrészt persze egy ilyen nyilvántartás nem kínál abszolút védelmet, ezért van a büntető jog. És hogyha ez nem kielégítő, akkor a 81-től 85 6. cikkig tartó részt kell figyelembe venni a Lisszabondi szerződésből. Ugye, ha Európa pénzügyi érdekei sérülnek, akkor európai védelmet lehet nyújtani. Ez szerepel itt nagyjából. Ez egy ilyen egységes kezelést tesz lehetővé az átláthatósági nyilvántartásnak persze nem ilyen ambíciózus a célja. Bizonyos országban a lobbista mm, egy negatív konnotációval jár, máshol pedig már szinte közfeladatnak számít, amit végeznek. Minden esetre a parlamentben dolgozók számára meglehetősen bonyolult technikai feladatokról van szó. Nyilvánvaló, hogy az egyes iparágaknak, államoknak különböző érdekeik vannak, ezeket meg kell jeleníteni, és ezek az érdekek bizony ellentétesek is lehetnek időnként. Ami engem illetén bíróként dolgoztam korábban, és tudom, hogy az ilyen ellentmondásos érvelés is arra szolgál valahol, hogy megtaláljuk az igazságot. A dönt, egy, egy parlamenti képviselőnek is szabadon kell tudnia dönteni. Ezért van szükség az átláthatósági nyilvántartásra, a parlament és a bizottság együtt vezette be egyébként ezt a nyilvántartást egy olyan megállapodás alapján, amely azt tartalmazza, hogy aki befolyást akar gyakorolni, aki itt akar működni ilyen értelemben, az be kell, hogy jegyeztesse magát, a vagyoni helyzetét fel kell, hogy tárja, és azok, akik az európai politikákban dolgoznak, azoknak ezt meg kell tenni. Jó, persze vannak kivételek, például az egyházak, a vallási közösségek, számukra egy ilyen nyilvántartási bejegyzési kötelezettség nem áll fenn, de hogyha kapcsolataik vannak, amelyek befolyásolni tudják az európai politikát, akkor bizony nekik is be kell jegyeztetniük magukat. Itt van tehát ez a két jelentés, együtt nagy lépést jelentenek ezek az átláthatóság felé. Adott esetben módosításokat természetesen el lehet fogadtatni, ha alaposabban megvizsgáljuk a kérdéseket, végig gondoljuk ezeket. Minden esetre azt tudni kell, hogy az érdekképviselőket figyelembe kell venni. Én nem támogatom azokat a módosításokat, amelyek a jövőre nézve egy korlátozást jelentenének. Remélem, hogy a tanács csatlakozik majd ezen megállapodáshoz, de először azt remélem, hogy a parlament el tudja fogadni, mert ez tisztább képet alkot majd. Remélem, hogy nagy többséggel el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen, Cassini úr, és akkor most az el, a tanács képviselőnek adom meg a szót.

érdekli a polgárokat, és az Európai Unió demokratikus legitimáció szempontjából is rendkívül fontos. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy 3800-an már regisztráltatták magukat a jegyzékbe. Éppen ezért számomra teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen közös jegyzék, nyilvántartás hozzájárul az EU döntéshezeteli folyamatának átláthatósága irányához, átláthatóságához. Éppen ezért itt most szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek munkacsoportunkban, Wallis asszonynak, aki most elnököl, Cassini úrnak, az előadónak, Leinen asszonynak és Dürán asszonynak, akik, akikkel együttműködtünk. Az önök jelentése kiegyensúlyozott, és jól reagál arra az közé megállapodás tervezetre, amiről most ez a vita szól. A közös kialakítása ennek a nyilvántartásnak erős politikai üzenetet fog küldeni kötelezettségvállalásunkról, ugyanis a európai szinten honosít meg átlátható etikai standardokat. Az átláthatóság biztosítása azok körében, akik megpróbálják befolyásolni az európai politikát, az fontos. Tudom, hogy voltak itt felvetések és aggodalmak a regionális köztestületekkel kapcsolatban, és azok nyilvántartásba vételével kapcsolatban. A szöveg teljesen egyértelmű. Itt nem arról van szó, hogy ezek közvetlenül képviselik a, a polgárokat a saját alkotmányos berendezkedésük alapján a megállapodás tartalmaz minden biztosítékot, amelyre szükség van. Kifejezetten említi a szöveg, hogy helyhatóságok, regionális hatóságok nem kell, hogy regisztráltassák magukat. Az egyes melléklet ezt még meg is erősíti. A köztestületek, közhatóságok szintén nem kell, hogy nyilvántartásba vétessék magukat. A azok a helyi hatóságok, amelyek alkotmányos jogkörökből járnak el, nem kell, hogy regisztráltassák magukat, és remélem, hogy ezzel válaszoltam azokra az aggodalmakra, amelyek itt elhangzottak. Az intézményközi dimenzióra térnék még ki. Mindannyian osztozunk abban a véleményben, hogy az Európai Bizottság és a Parlament közti együttműködést megerősíteni a tanács részvétele. És ezért köszönöm meg teljes szívemből a magyar elnökséget, mert minthogyha megfordult volna a, a trend a tanácsban, és pozitívabban gondolkodnának arról, hogy hogyan lehetne a lehető legjobb elrendezést kitalálni a három intézmény között a nyilvántartással kapcsolatban. Az a politikai jelzés, hogy ha ez a három intézmény egyaránt fontosnak tartja a nyilvántartást, az egy nagyon erős jelzés lenne. És azt gondolom, hogy ha a politikai támogatást mind a három intézmény nyújtaná, akkor hamarosan jóval több mint 3800 nyilvántartásba vett szereplő szerepelne ezen a listán. Köszönöm, köszönöm a konstruktív eh, munkáját biztos úrnak eh, az egész folyamatban. Most pedig Weber úr kezd eh, a néppárt nevében öné a szó. Tisztelt miniszter asszony, biztos úr, a transzparencia, a demokrácia alapja, hogy tudjuk ki befolyásol, mit hogyan döntenek, és a Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlamentnek lényegesen több a hatalma. Éppen ezért újra a vitára kell bocsátani a munkamódszerünket, és meg is kérdőjelezhetjük e közben magunkat a tárgyalások a átláthatósági nyilvántartás kapcsán sikerhez vezettek, és egész jó eredményt sikerült elérni. Szeretném aláhúzni még egyszer, hogy az önkormányzatok vonatkozásában, az egyházak vonatkozásában egyértelmű szabályozást sikerült találni, amely eh, tükrözi az érdekeket is. Szeretném kifejezni, hogy a lobbizmus az nem egy rossz dolog önmagában, szükség van szakértőkre a munkánk végzéséhez. A végén az a lényeg, hogy parlamenti képviselőként mérlegelhessünk és önálló döntést hozhassunk. Szeretném még kifejezni, hogy parlamenti képviselőként igenis büszkék lehetünk, mert a nemzet feletti szintre megyünk, akkor láthatjuk, hogy kevés olyan tagállam van az Európai Unióban, amelyik egy nyilvántartást létrehozott volna ilyen szinten. Berlinben például, ahonnan én, szár, ahonnan én származok, az én dolgozom, egyébként nincsen ilyen lista. Éppen ezért büszkék lehetünk arra, hogy itt sikerült haladást elérni, és ha a taná- ami a tanácsot illeti, hát a tanácsban ugye a lobbisták szerepe, befolyásolása nem túl nagy, annál egyszerűbb ugyebár egy ilyen nyilvántartáshoz csatlakozni szerintem a tanács is megteheti a szükséges lépést szerintem. Végül pedig elnök asszony, arra szeretnék utalni, hogyha parlamenti képviselőként a jövőben a lobbisták befolyásolása nélkül akarunk dolgozni, akkor mindenek előtt a munkatársainkat kell megerősíteni, mert akkor tehetünk többet az európai polgárok érdekében. Köszönöm szépen, Gróte úr, az SND között. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm a raportőrnek és az összes cselekvő érintetnek. Ma, pontosabban holnap a szavazás után nagy munka következik, vagy nagy munka zárul le, és ez egy jó nap Európa számára, az Európai Parlament számára, a bizottság számára is jó dolog, hogy sikerült egy közös átláthatósági nyilvántartást létrehozni. Ez egy szakaszgyőzelem szerintem, mert van mit javítani. Két dolgot szeretnék kiragadni. Egyrészt nem igazán kötelező ez, nem tényleg kötelező ez, nem ténylegesen kötelező ez, ezt mondjuk is ki szerintem, ezért a, biztos azt fordulok egy kérdéssel, mindig azt mondta a bizottság, hogy a jogi keret ezt nyújtja hogy hajlandó-e kidolgozni a bizottság egy olyan jogi keretet, amely a felülvizsgálat után egy kötelező regisztert tesz majd letevé, a tanács fellépése pedig nagy örömömre szolgált ma, hogy nem látja nehéznek, hogy csatlakozzon. Hát Kléber kolléga is éppen azt mondta, a, amit én gondolok, jó lenne, ha a tanács csatlakozna, mert akkor lenne a nyilvántartás teljesen egész, mert akkor a három intézmény egy közös regiszterrel működne, nyilvántartással működne, és az még kötelező is lenne, és frakcióként egy másik frakció módosítójához is tudunk csatlakozni, hogy a felhasznált összegeket, a lobby munkára felhasznált összegeket, amiket szerepeltetni kell a transzparencia vagy az átláthatósági nyilvántartásban, nos ezt az ötletet mi támogatjuk ami az egyes képviseleteket illeti őket kivesszük, az ország képviseleteket, ezért köszönöm az összes kollégáknak, hogy kompromisszumkészek voltak, mert ez egy fekete folt lett volna, hogyha az ország képviseleteket úgy kezelnék, mint a lobbistákat, az ipari lobbistákat, vagy más szövetségeket, szervezeteket. Köszönöm. Köszönöm szépen az Alde nevében. Daffur két percben. A közelmúltbeli botrányok mindenképpen rávilágítottak arra, hogy mekkora hatalommal rendelkeznek a adott esetben a lobbisták. Egy, a liberális frakció ezért nagyon üdvözli, hogy a lobbista tevékenységet egy nyilvántartással is szabályozni kívánjuk. Ez mindenképpen egy előrelépés a kötelező rendszeren belül, ami nagyobb átláthatóságot és jobb eljárásokat tesz lehetővé. Különösen a 9-es cikkét bekezdését üdvözlöm a jelentésnek, amelyik lehetővé tesz, illetve azt javasolja, hogy egy olyan rendszer jöjjön létre, amelyik egy jogalkotási lenyomatot tesz lehetővé, és a jelentéskészítők megnézhetik azt, hogy kik lobbiztak a adott előterjesztés keretében. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, de úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy további lépés lenne a jó irányba, amivel javíthatnánk a parlament legitimitását és, és a jogalkotást. A rendszert csak úgy lehet kiegészíteni, hogyha a tanács, amely a másod, tulajdonképpen a második háza a jogalkotásnak, ugyancsak részt vesz ebbe. Ezért üdvözlöm azokat a lépéseket, amelyek úgy tűnik ebbe az irányba mozdulnak, és köszönöm az elnökségnek a délutáni nyilatkozatát kék kártyás kérdést kapott, elfogadja-e Gróte úrtól? Valóban köszönöm, köszönöm, hogy ezt a legislatív lábnyomot említette Duff úr. Gondolja, hogy egy ilyen jogalkotási lábnyom vagy láblenyomat, ezt még tisztázni kell, hogy mi is ez pontosan adott esetben az Európai Parlament munkáját korlátozhatná? és milyen messzén mennek az elképzelései itt a jogalkotási lábnyomot illetően. Nos, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy kísérlet lenne, és mint minden kísérlet, ha sikeres kísérlet, akkor a gyakorlat elterjedne de úgy, úgy vélem, hogy mindenképpen egy korlátozott számú jelentéskészítőnek kellene felelősnek lennie ezért a parlament nevében, hogy amikor jogszabályalkotás során nyilvánosságra hozzák azoknak a listáját, akikkel hivatalos megbeszéléseket, tárgyalásokat tartottak a munkájuk során ez valószínűleg bátorítana, ösztönözné az intelligens, felvilágosult lobbizási tevékenységet a parlamentben. Valamennyien tudjuk, hogy a, támaszkodunk a szakértőknek a tudására, a szakemberekre, olyanokéra, akik nem részei a parlamentnek, és tőlük várjuk, hogy segítsenek a jó jogszabályok kialakításában. Köszönöm. Fox úr következik az ECR nevében. Uh, thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm Cassini elnök úrnak a munkáját, hogy létrehozta ezt a intézményközi megállapodást a az Európai Bizottság és szakbizottságunk jól működtek együtt, és így eh, átláthatóbb lesz majd a jogalkotási folyamat. Eh, nagyon jó, hogy önelnököl Wallis asszony, mert az önmunkáját is meg kell, hogy köszönjem az Európai Bizottság és a Parlament eh, együttműködésének keretein belül. Ez egy hasznos jelentés, és azt gondolom, hogy pozitív kimenetele lesz. Elismeri annak a fontos szerepét, Eh, azt a fontos szerepet, amelyet a helyhatóságok, a regionális hatóságok játszanak a jogalkotásban, és megkülönbözteti a helyhatóságokat a lobbistáktól. Eh, noha ez egy lépés a jó irányba, azért még számos tennivalónk van. Ez a nyilvántartás, hogyha sikeresnek bizonyul, remélhetőleg egy mandátumon átnyúló nyilvántartássá eh, alakulhat. Az, hogy a raportőrök jegyezzék fel, hogy milyen lobbistákkal foglalkoztak, illetve találkoztak. Nos, azt gondolom, hogy ez hasznos, mert néha gyanakvóan tekintenek ránk a polgárok, és a minél nagyobb átláthatóság, minél nagyobb az átláthatóság, annál jobb. Az egyetlen probléma ezzel a megállapodással, hogy egy intézmény hiányzik nagyon sajnálatos és csalódást keltő, hogy a tanács ebben nem vesz részt. Éppen ezért felkérném a tanácsot arra, hogy e, a teljes átláthatóság érdekében ők is csatlakozzanak. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében Hefner úr kap szót. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Elnök asszony, kedves kollégák! A politikához bizalomra van szükség. A parlament tagjai megválasztott, titkos választáson megválasztott képviselők, a tagállamok polgárai választották meg őket, és teljes joggal azt várják tőlünk, hogy a polgárok javát, a közjót szolgáljuk, és ne a saját érdekeinket, vagy harmadik felek érdekeit képviseljék, amelyek lehetnek cégek, vagy más érdekcsoportok. De azt is mindenki tudja, hogy körülöttünk például Brüsszelben több mint tízezer profi lobbista működik, akik éppen ezt teszik, igyekeznek befolyást gyakorolni a bizottság tagjaira, a képviselőkre. Ez nem akadályozható meg, hiszen egy szabad társadalomban élünk, de az akaratunkat meg kell őrizni, ebben a környezetben nem mindig sikerül ez, és vannak képviselők, akik nem voltak képesek erre, ezért is kell javítani az előírásokat. A bizalom egyik legfontosabb előfeltétele az átláthatóság, ezen dolgozunk. Most hosszú tárgyalások után sikerült a bizottsággal megtárgyalni ezt a listát, ezt a nyilvántartást, és nekem is jobban tetszett volna ezt, mert most mondom, hogyha a tanács is beszáll. A zöldek már régóta emellett tették le a garast, büszkék vagyunk rá az eredményre, ném mindenképpen de azért nem vagyunk mindennel elégedettek, mert azt gondoltuk, hogy ennek kötelezőnek kéne lennie, nem csak azokra nézve, akik az épületeken belül dolgoznak, hanem másokra nézve is, akik egy pohár bor mellett csevegnek. És azt akarjuk, hogy ez mind a három intézményre vonatkozott, tehát a tanácsra is, és pontosaknak kell lenniük a pénzügyi adatoknak, nem csak a kis lépéseknél, a kis cégeknél, hanem a nagyoknál is ugyanolyan lépcsőket kéne alkalmazni, és rendszeres ellenőrzést is elvárnánk egy közös titkárság alapján. Minden esetre ez egy jó nap a nagyobb európai átláthatóság érdekében, és örülök ha megszületett eredménynek. Köszönöm a GUE nevében, Szontelgárd úr, egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentés Kis lépés ugyan, de jó irányba halad, a nagyobb nyitottság irányába. A kötelező nyilvántartás mindenki számára hatással lehet az EU egészére. Ám azt is érhez, ezekkel több még nem értük el a célunkat. Korrupt képviselők tanulbizottságot tettek arra bizony, hogy nálunk is a saját házunk teljesen is takarítanunk kell. Világosá kell tenni, hogy nem fogadható az hogy képviselő bármilyen fizetett mellékállást folytasson, bármi olyan tevékenységet, amely a függetlenségére árnyékot vethet. Világos szabályok kell, hogy érvényesülnek a képviselőkre vonatkozóan is, szankciókat is tartalmazva. A, azokat is meg kell védenünk, akik jelentést tesznek ezekről, ne a hírhozót büntessék, hanem a bűn elkövetőjét. A szakbizottság jelentését publikussá kellene tenni, a vonatkozó jelentést és felül kell vizsgálni a parlament működési szabályzat és a házszabályt is. Hans Péter Martin úr a következő hozzá szóló, kékkártyás hozzászólás. Köszönöm, kolléga. Meg szerettem volna kérdezni, hogy a jogalkotási lábnyomot illetően mit gondol erről a részről és hogy a továbbiakban is nagyon nagy lyukak lesznek ebben az átláthatósági regiszterben. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Hogy ragadjam meg ezt a lehetőséget, hogy hangsúlyozzam, hogy még nem értük el a célunkat, még sokat tennivaló. Még nem a végleges megoldást sikerült megtalálnunk, természetesen még tennünk kell ennek érdekében, és nyilvánvaló, hogy a kötelező regiszter, a kötelező nyilvántartás nagyon fontos. Amikor a jogalkotásban az elektronikus lábnyomot látjuk, akkor mi úgy gondoljuk, hogy az jó ötlet, de azt még kötelezővé kell tenni ahhoz, hogy működhessen. De szerintem jó irányba haladunk, és amikor majd a különbizottságtól megkapjuk a jelentést, amit átnézzünk és kiegészítünk, erre van két évünk, akkor gondolom, hogy, és remélem elérjük a célkítőzést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Agnyú úr, egy percre. So I have a... Tehát átláthatósági nyilvántartás lesz. Hát meglepő módon, csak azért jött ez létre, mert vállalkozó brit újságírók bebizonyították, hogy a pénz hívó szavának a képviselők sem tudnak ellenállni. Ezen a ponton azonban csak úgy, mint a Casablanca filmen a rendőrparancsnok, az Európai Parlament is úgy csinált, mintha megdöbbentette volna a korrupt lobbisták jelenléte, mint korábban nem is látott volna ilyet. Ez a regiszter egy az pontosan arra példa, hogy bezárják az istáló kapuját, mikor a lovak már mind megszöktek. A lobbisták meg is bejutnak majd mindig az önkéntes rendszer korábban bevezették, most majd némi fényvetül a különféle mahinációkra, ám az állóvíz mélyében, a túl mély sötét vízében továbbra is folynak majd a mindenféle praktikák. A bürokrácia túlzott, és azt megkerülve mindig megtalálják a, a csalók az utat miközben hatalmas mértékben ömlik az adófizetők pénze ké, újakon át Brüsszelben, mindig, ha úgy működik a rendszer, ilyen pazarlomodon mindig megtalálják a kiutat majd. Köszönöm. Hefner úrtól újra egy kék kártya megint elfogad egy kérdést? Igen. Nos, kedves kolléga, én nagyon is támogatom azt, hogy eszmecserét folytassunk a viták során, de annak már nem erőlök, amikor a tényeket hamisnak állítják be. Kérem, amit elmondott, ön azt mondta, hogy egy olyan nyilvántartás lesz, amit a parlament csak azért hoz létre, mert néhány brit újság lehozott néhány cikket a címlapján. Ezt elmagyarázná a közvéleménynek, hogy en, már sokkal ezelőtt elkezdtünk a nyilvántartásról beszélni, és hogy még mielőtt ez a történet, amit ön az agyában fölvázolt, megszületett volna. Köszönöm szépen. Nos, úgy tűnik, hogy ez, a, az a, ö, én ettől indult ki ez a ö, kataklizma nem tudom, hogy miért kéne elfogadnunk, hogy külföldi intézmények, mint ez vigye a mi ügyeinket, keleten és délen tőlünk a legrosszabb korrupció kultúrája ö, virágzik. Nem akarom, hogy hazámba ez behatoljon és része legyen ennek az egésznek. Thank you, colleagues. Köszönöm szépen, Ennyi úr. Köszönöm. Most pedig Mölcer úr következik. Tessék. Elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy nem csak az Európai Parlament, hanem az Európai Unió általában nagy hitelességi problémával küzd a Hefner úr nem szívesen hallja ezt, de a parlament és a legutóbbi lobby botrány nyomása alatt érte el a transzparencia regiszterrel kapcsolatos megegyezést. Az, azonban nekem az a véleményem, hogy az önkéntes nyilvántartásba vétel csak illúzió, és nem fog a kívánt eredményekhez vezetni még akkor is, hogyha e, az összes intézmény együttműködne, akkor is elég sok joghézag maradna. Több száz e, szakértői kör van, e, amelyek amelyek az Európai Bizottság keze alá dolgoznak, és akár titkos ülésekhez is hozzáférnek az egyes érdek szövetkezetek, érdekszervezeteknek az információhoz való hozzáféréséből kizárnak bizonyos szervezeteket, akár szakszervezeteket is, ez így nem jó. Köszönöm szépen, Janakó asszony, következik másodperc. Szíria. Köszönöm szépen, elnök úr. Cassini úrnak gratulálni szeretnék a jelentéséhez. Szerintem nagyon helyes a jelentés. Természetesen az átláthatóság kötődik nagyon ahhoz, hogy milyen kép alakul ki a képviselőkről. Annál jobban tudjuk megoldani ezt a kérdést, és az Európai Unió intézményeinek működését, hogyha összefogunk, és jó képet alakítunk ki magunkról. Nagyon fontos az intézményekben a nyilvántartás létrehozása ahhoz, hogy a különböző képviselők, az érdekcsoportok képviselői, az egyházak képviselői bejuthassanak. Nyilvánvaló az érdekcsoportoknak a helyzetét is tisztázni kell. A nyilvántartásnak pontosan ez a célja, a lobbistákat is elismerjük végre, és közvetlen hozzáférés kaphatnak így az intézményekbe, bejuthatnak. A Lisszaboni szerződés után megerősödtek az Európai Parlament hatáskörei, és ez azt jelenti, hogy egyre több érdekcsoport képviselő kéri azt, hogy hozzájárulhasson a munkánkhoz. Ez a nyilvántartó társ a demokráciának a jelképe, a közösség és a közszereplők, a nép bevonását szimbolizálja. Természetesen egy ilyen nyilvántartás minden szervnek helyet kell, hogy adjon, és minden intézményben be kell vezetni. Elnök, köszönöm szépen, Herrero úr. presidente, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kászíni úrnak a jelentését, amely a nyilvántartásról szól, az átláthatósági nyilvántartásról. Olyan válságban vagyunk, amely hatalmas dimenziókat ölt, és nagyon, soká, nagyon régóta tart ez már, és választ kell találnunk a kihívásokra. Ezen az ilyen válság időszakokban a jövőre is gondolnunk kell. Gazdasági válságról beszélhetünk tehát, olyan politikát kell alakítanunk, amelynek pozitív eredményei vannak. De legitimálnunk kell a döntéseinket a polgárok felé is. A politikai értékeknek megfelelően kell folytatnunk a munkánkat, és ezekhez tartozik az átláthatóság is. Ez a nyilvántartás az átláthatóság felé vezető úton egy lépés, de csak egy lépés. Arra kérem a képviselőket, illetve azokat, akik fölvetetik magukat a nyilvántartási ebben a regiszterbe, azok álljanak is ki mellette. Köszönöm szépen, Tájnasszony következik öné a szó. Kedves kollégák, hogyha holnap a transzparencia nyilvántartásról szavazunk, ez helyes út helyes irányba mutató út, de nem ez az utolsó lépés. Először is nagyon örülök annak, hogy az 1996 óta létező lobby eh, regisztert és eh, át, átneveztük eh, transzparencia regiszternek, hogyha arra gondolok, hogy mi mindenkinek kell regisztrálnia, maguk, kell regisztrálnia magát különböző érdekszervezeteknek, akkor ennek mindenképpen jogosultsága van. Még mindig nem, nem igazán értem, hogy miért van az, hogy közjogi szervezeteknek is regisztrálniuk kell magukat, bár egy mondjuk egy ügyvédi praxis regisztráltatja magát, ez teljesen érthető. Azt gondolom, hogy minden képviselőre rábízhatjuk, eh, hogy mit tart helyesnek, kivel kíván találkozni, kivel nem, kire hallgat és kire nem. Ugyanis nagyon sok eh, egyéb eh, kommunikációs csatorna is van, amelyeken keresztül megkeresnek bennünket. Köszönöm szépen, most pedig Martin úré a szó. Nos, ami az Euró- a képviselőknek a e, belső értékítéletét illeti, hát ez egy dolog, természetesen a lobby, lobbistáknak a e, hatása nagyon e, érzékeny kérdés, főleg, hogyha a képviselők véleményét meg akarják változtatni e, tisztességtelen irányba. Nos, most e, 2800 lobbistát regisztráltak e, Brüsszelben, mint 20 ezerből, és ezzel a transzparencia nyilvántartással maximum egy kis célt értünk el, egyelőre még csak bemelegítünk Washington DC felé, ott már régebb óta működik ez a, az ilyen jellegű törvény, és ez sokkal jobban működik, mint itt. Nos, ami a jogszabályalkotói öm, lábnyomot illeti, én nem annyira ezt támogatnám, sokkal inkább az új lenyomatot. Öm, ki kivel áll kapcsolatban, milyen lobbistával. Én azt javaslom, hogy ezt mindenki vizsgálja meg. Egy internet oldalt lehet, lehetne létrehozni, amelyen minden képviselő jelezheti, hogy milyen lobbistával működött együtt. Köszönöm szépen, Kelly úr! Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos jelentés ez, amelyet tárgyalunk, mert a munkánk lényegére tapint, a parlamenti munka lényegére, a játékszabályok betartására. Ugyanakkor azt a benyomást kelti, hogy egy privilegizált réteg korrupciós tevékenysége a jogalkotás. Holott a lobbisták leginkább szakértők, akik a szakmáik legapróbb részleteit is értik, és a jogalkotás számára nélkülözhetetlen az ő tudásuk. Ezt is látnunk kell. És adatvédelemnek is megvannak a maga szabályai. Ö, hogyha engem arra kényszerítenének, hogy az e- mindenkit regiszterbe vegyünk, mert az teszi átláthatóvá a dolgot, hivatalosan nyilván tartva a lobbistákat, de mindenkit, aki megközelíti a képviselőt, nyilvántartóba be kell venni, ez ter- teremt igazi átláthatóságot, és ez teremt bizalmat. Érdemes ezt a nagyszerű elvet követni. Köszönöm. A munkacsoport alelnök Lamrinidis úr. Gyakran elmondják, hogy az állampolgárok nem tudják azt, hogy Lisszabon óta milyen erős hatalommal bír a parlament. Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem is olyan nagy baj, mert azért azt tudnunk kell, hogy a lobbisták viszont bizonyal tudják, milyen változások az a jogalkotásban. A parlament megnövekedett jogosítványa, együttdöntési joga, és ez jó dolog, mert az európai állampolgárokat képviseljük, mi vagyunk egyetlen közvetlenül megválasztott szerv, képviseleti szerv helyén való, tehát hogy nagyobb jogosítványokkal bírunk. Ugyanakkor az is helyén való, hogy a, mi legyünk a legátláthatóbb intézmény az Európai Uniónak. Mert a nagyobb hatalom nagyobb felelősséggel is együtt jár, erről meg vagyok győződve. Ezért ennek megfelelően lépéseket kell tegyünk a következő hónapokban. A mai megállapodás az Európai Bizottsággal összehozott megállapodás nem rossz, ám a lobbistákat köt, na, kötelezővé kell tegyék, hogy le, tegyük, hogy beírják a nevüket és tényleges érdekeiket ebbe a listába. Ezt meg kell követeljük, és reméljük, hogy több intézmény is követi majd ezt a példát. A végén pedig hadd mondja már elnök úr, ahogy említette, társ elnöke vagyok az érintett munkacsoportnak, és nem akarok részleteiben beszámolni az ott folyó munkáról, azonban arról biztosítom önöket, hogy ezt garantáljuk, hogy a parlament játék szabályai a lehető legátláthatóbbak lesznek, olyan szabályok, amelyekre az állampolgárok büszkék lehetnek, és mi is büszkék lehetünk arra, hogy ennek a kiváló intézmények a tagjai lehetünk. Thank you, Mr. Örömmel hallom ezt, Lambrinis úr. Niková Benyová. Benyová, asszony. Viceprezident komisie. V úvode by som chcela oceniť, že Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak a képviselőinek és a tanácsképviselőjelölt is elmondjuk, hogy javítani fogjuk ezekkel, ezt a nyilvántartást, de hát azért az ideális helyzettől még nagyon messze vagyunk. A lobbistáknak be kell írniuk magukat a regiszterbe, különben nem jöhetnek be a parlamentbe. Ez azt is jelenti, hogy jobb információkat kapunk a lobbistákról, pontosan tudjuk a nevüket, és akik nem tartják be a szabályokat, azok ellen, azokkal szemben szankciókat lehet foganatosítani. Azonban felvetődik a kérdés, hogy ez elége, hiszen a nyilvántartás egy de facto kötelezettség, hiszen csak az léphet be, aki ténylegesen beírja a nevét a nyilvántartásba. De de jura kötelezettséget is kell teremtenünk ebben a parlamentben. Itt a számokról is szó van, a számoknak is átláthatóbbá kell válniuk, hiszen a lobbisták nyilva, nyilvánvalóan most még nem számolnak be minden költségről, ami hozzájuk kötődik. Én nagyra értékelném azt, hogyha a kollégák, a viselkedési kódexet és a nyilvántartást nem kevernék, ez két külön dolog. Bizonyos kollégák áldozatául estek egy botrányos ügynek, és most ne folyjunk bele újra ebbe a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Már nagyon sok mindent elmondtak, de újra és újra lehet ezt ismételgetni. Nagyon jó, hogy végre egyetértünk, hogy egy nyilvántartást kell létrehozni a lobbisták számára. Ennek ellenére azonban ez még nem elég, ez egy nagyon óvatos megközelítés, meg csak egy első lépés ahhoz, hogy az átláthatóság és a nyilvánosság elvét tiszteletben tarthassuk az európai intézményekben. Sefkovics biztos úr és a tanács jó itt ma látni. Nagyon fontos az átláthatóság keresében, hogy a visszaéréseket megakadályozzuk. Ez erősíti a belénk vetett bizalmat, és a politikusokba vetett bizalmat általában véve. Minden egyes intézményt be kell vonni ebbe a nyilvántartásba, amelyek érintettek. Ezek kötelező nyilvántartások, kell, hogy legyenek, és Skandináviában, ahogy ez már gyakorlat, kell, hogy legyen védelmi klauzája is ennek a nyilvántartásnak, csak így működhet. Köszönöm. eye procedure. Köszönöm, a spontán felszólalások következnek. Az első hozzászóló Mikolási Kortessék, Ani a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági alelnök úr, Sefcsovics úr! A lobbistákról szóló nyilvántartásnak a létrehozása a természetes személyekre vonatkozik, akik részt vesznek az Európai Unió tevékenységében. Ezt eh, üdvözlöm, ugyanis szigorítani kívánjuk a szabályokat, hogy eh, a stabilitást erősítsük. Ez garantálja a demok- az Európai Parlament demokratikus működését. Természetesen a képviselőknek is meg kell felelniük, vállalniuk kell, és teljesíteniük kell a kötelezettségeiket. Az európai képviselők találkoznak a polgárokkal, és erre is egyértelmű szabályokat kell létrehozni, ahhoz, hogy nyitott, átlátható és rendszeres párbeszédet lehessen folytatni azokkal a személyekkel, akik részt vesznek az Európai Unió törvényhozó munkájában. Köszönöm. Michael Cashman következik. President, uh, I speak as a rapporteur. Köszönöm szépen. Én jelentésevője vagyok a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentésnek ennek alapelve az átláthatósági elv, így aztán csak üdvözölni tudom ezt az egyezményt. Ez még egy lépés a jó irányba. Az átláthatóság a demokratikus döntéshozatali folyamat szíve. Mindenki tudja ezt, aki befolyásolja, néha igazságtalanul is, a politikák hozatalát. De még nem elég, amit tettünk. Az átláthatóság a lobbisták munkájának integritása a legmagasabb minőségű legyen. Ezen kívül működőképes legyen a nyilvántartás, és a lehető leghamarabb. Amint ez megvalósul, minden személy és minden egyes intézmény, akit érint, korrekt információkat szolgáltasson magáról, hogy ki kihez kötődik. Jana Mittenmeier a Transparency International-től azt mondta, ez a nyilvántartás tesztelni fogja, hogy milyen szintű a nyitottság ezekben az intézményekben. Ezt el is lehet ismételni. Köszönöm. Most pedig Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A 21. század a Wikileaks évszázada, az intézmények megnyitása, az átláthatóság és a polgári részvétel évszázada. Felelősséget kell vállalnunk a döntéseinkért, közös döntéseket kell hoznunk, ezért van szükség erre a nyilvántartásra. Nem várhatunk addig, amíg az egyes lobbisták nyomást gyakorolnak ránk. Fontos a polgárközeliség, a polgárokat meg kell hallgatni, ezért van szükség az átlátható nyilvántartásra a digitális korszakban a munkánkat ez javíthatja, az eredményeinket javat, javíthatja, és modern parlamentarizmus felé vezető úton, tehát egy lépésről van itt szó. Az én jelentésemben is megpróbáltam mindenkit bevonni, ez a megfelelő munkamódszer, nem pedig az a felelőtlen munkamódszer, mint korábban. Köszönöm szépen, Pinán asszony következik. Durán asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, meg fogom szavazni holnap ezt. Ami a legutóbbi botrányokat illeti, ezek korrupciós kísérletek voltak, e, semmi más, ezek nagyon komoly kísérletek, e, de ennél nem többről van szó, és nyilván javítani kell a munkánkat, és, ez, és ezek más vizsgálatoknak a tárgyát képezi. Bár most látjuk, hogy egyes szervezetek olyan eszközöket alkalmaznak, amely hatalmas nyomást gyakorol a képviselőkre, megpróbálják befolyásuk alatt tartani a képviselőket, ezért nagyon fontos ez a transzparencia regiszter. Ami a következő lépést illeti, az az kell, hogy legyen, hogy dinamikus eszköz legyen ez, minden évben értékelnünk kell, látnunk kell, ahogy a technológia fejlődik, ahogy a lobbisták módszerei fejlődnek, folyamatosan nekünk is lépést kell ezzel tartani, és irányelvenként irányelvekben fel kell, felül kell vizsgálni ezt, hogy ki, mikor, hol, hogyan végez lobby tevékenységet. A a lobbistáknak a nevének a feltüntetése egyes jelentésekben, ez egy fontos és jó módszer lehet. El kell magyarázni, hogy hogyan működik ez, a polgároknak tudniuk kell, hogy hogyan lehet használni ezeket a, ezt a regisztrelt, hogy megfelelően tudják, ki tudjanak, tudjanak élni vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Obermeier úr következik, tessék. Ja. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a lobbizmus, a lobbista tevékenység egy központi eszköz, a polgárok részt vesznek ezzel e, a törvényhozói munkában. Azonban a visszaélés meg kell szüntetni, ezt meg kell akadályozni, ezért van szükség a regisztrára nem csak a parlamentben, hanem a bizottságban és a tanácsban is, főleg a tanácsban, mert ott hozzák a fontos döntéseket. A nyilvántartásba vétel kötelező kell, hogy legyen. Nem csak a parlamentben a lobbisták, nyilván nem csak a parlamentben keresnek kapcsolatokat, hanem az épületben, hanem akár a fitness központokban, éttermekben és más helyeken. Ami pedig a pártokat illeti, hogyha valaki egyszemélyes párt vagy egyszemélyes szervezet, ezeknek is átláthatóknak kell lenni, ezeknek a személyeknek is, és nyilvánossá kell tenniük a választási kampányokra kapott támogatások elköltését ahhoz képest, hogy és ezt összehasonlításba kell állítaniuk azzal, hogy a tagállamokban mennyi pénzt kaptak, vagy kapnának egy választási kampányra, és ezt hogyan költenék el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Szemke úr következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaptam. Egyetértek azokkal, akik előttem szóltak itt. Amiről most beszélünk, az valóban előrelépés a jogalkotási folyamatban. De, és ez csak az első de, még nagyon sok lépésre van szükség, figyelembe kell vennünk a másik lépéseket is, válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy a parlament egy tagja mit tehet meg. Csak a parlamentnek dolgozhat, vagy más tevékenységekben is részt vehet. Amikor más tevékenységeket említek, akkor ennek a definíciója nagyon szűk kell, hogy legyen. Itt az akadémiai munkára gondolok, nem pedig kérdéses tevékenységekre. Elnök, jó, most pedig Ek asszony a szó. Tack, herr talman. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés után egyre nagyobb hatáskörökkel rendelkezik, de nagyobb a felelősségünk is. Nagyon fontos a munkánk jogalkotói munkát is végzünk most már 500 millió ember számára, és ehhez nagy pénzügyi érdekek is kötődnek. A lobbistákról felállítóendó nyilvántartás természetesen ebben az aspektusban nagyon fontos, mint ahogy az úgynevezett whistleblowerök, a visszaélésekre figyelmet felhívók védelme is. Ezen kívül nem tudom, hogy itt milyen kérdéseket teszünk vele nyilvántartás kapcsán, milyen érdekeltségi kérdéseket, pénzügyi kérdéseket, hogy milyen melléktevékenységeket veszünk etikusnak a parlamenti képviselők számára. Nagyon-nagyon sok kérdés van még, és nagyon-nagyon sok lépés, amit meg kell valósítanunk a teljes eredmény érdekében. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Wrap up discussions and... Sefcsovics biztos úr, itt az ideje, hogy összefoglalja. Köszönöm szépen, elnök úr. Weber úr nagyon jól mondta. Az átláthatósági nyilvántartás közös kell, hogy legyen. Erre büszkének kell lennünk. Az usa és Kanadát kivéve csak az EU az a hely, ahol ilyen paraméterekkel ilyen nyilvántartás működik és akkor ide beleértem a tagállamaink fővárosait is, ott sincs ilyen regiszter. Sokan föltették azt a kérdést, Hefner úr is, hogy kötelező legyen ez a nyilvántartás. A munkacsoportban sokat beszéltünk erről. A probléma a következő. Nem tudjuk, hogy mi lehetne az a jogi alap, amivel kényszeríthetnénk egyes cégeket, társaságokat, hogy be kelljen írniuk magukat ide. Pedig ezen az alapon nem utasíthatjuk vissza a velük való együttműködést. Akkor mit tehetünk? Pozitív motivációt kell keresnünk a cégek, vállalkozások, szervezetek, lobbisták számára. Szerintem sok mindent elértünk már. Azzal, hogy a parlament rábólint erre a projektre, jó úton haladunk a kötelezővé válás felé. Egyetértünk, hogy a nyomást a reputáció érdekében annyira fokozzuk, hogy majd meglátjuk a következő két évben, hogy hogyan is működik ez a rendszer a gyakorlatban, és akkor majd felülvizsgáljuk ezt az egész rendszert, és hogyan fejleszthetjük tovább a működését. Ehhez azonban a pénzügyi értekeket, a pénzügyi tevékenységeket, mármint azokét, akik a nyilvántartóan szerepelnek, le kell nyomoznunk. Most adhok ellenőrzéseket végzünk azokról, akik már szerepelnek a nyilvántartásban, és biztos vagyok benne, hogy amikor valóban közössé válik a nyilvántartás, akkor valóban mindent leellenőrzünk, hogy aki benne van a nyilvántartásban, az tudhassa, hogy elérjük, hogyha nem megfelelő, ha nem igaz az adat, és hogy meg is szégyenítjük. Nagyon örülök, sokan utaltak rá, hogy nagyon fontos az, hogy mind a három intézmény előre haladjon ebben a kérdésben. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy most, hogy a magyar soros elnökség felkarolta ezt a témát, nem vesztegetjük az időt, és a tanácson belül is tárgyalunk tovább annak érdekében, hogy megoldást találjunk, hogy közösen hogyan kezelhetjük ezt a nyilvántartást a három intézményben. Nyilván a cél ugyanaz, az átláthatóság fokozása a jogalkotásban. Végül többen fölvetették, talán Cassini úr hozzászólását említenénk. Ez nem egy ezüst golyó, nem egy panacea. Az a lényeg, hogy egyértelmű szabályokat hozunk, és ugyanakkor ne sértsük senkinek a méltóságát sem. De nyilvánvaló, hogy ez nagyon jó eszköz arra, hogy akik a nyilvántartásban vannak, azok elkötelezik magukat, hogy nincs rejtegetni valójuk, tiszteletben akarják tartani a szabályokat, és számunkra is ez jelzi azt, hogy ők valós partnerek, ők valóban információcserét szeretnének, és hogy bíznak a jövőbeni kommunikációban. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, alelnök úr, most pedig Győri asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr biztos úr

Néhány dolgot szerettem volna tisztázni. Én is szeretném még egyszer energikusan aláhúzni azt, hogy ez, az, ez a megállapodás már régóta tető alatt volt, még mielőtt megtudtuk azt, hogy milyen botrányba keveredtek bizonyos képviselők, és egyes angol vagy brit Mm, újságírók mit terveztek. Ez a Corriere della serra is megjelent, ez, de ez előtt már bőven megállapodásra kerelt, kerültünk. Nyilván a vitáinkat egy kicsit fel, vagy a munkánkat egy kicsit feltartotta e, ez a botrány, mert miután hallottunk a botrányról, azóta még, még jobban szigorítottunk a szövegen, de már sokkal előtte megkezdtük a munkát. Ami pedig a nyilvántartásba vételt illeti, ez már most is kötelező. Úgyhogy nem értem, hogy miért követelik egyesek, hogy kötelező legyen. Nem mondhatjuk azt, hogy minden polgárnak, minden cégnek nyilvántartásba kell vetetni magát. Ez nem működik. Az egyes képviselőknek a feladata az, hogyha rájuk nyomást akar gyakorolni valaki, akkor azt küldjék el, és először regisztráltassa magát, és utána egyeztessenek vele. Van egy munkacsoport, és azt gondolom, hogy elegendő időt és teret kell adni ennek a munkacsoportnak a munkájához. nem gondolom, hogy helyes dolog-e munka közben már beszámolni a munka eredményeiről, hagyjuk meg a munkacsoportnak ezt a lehetőséget. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, aki nagyon nagyban hozzájárult ennek az egyezménynek az eléréséhez, és köszönöm a magyar elnökség munkatársainak és képviselőinek biztosítottak bennünket, hogy a tanács csatlakozni fog ehhez később, és nyilván a tanács a második kamara, Úgyhogy ki kell terjesztenünk ezt a nyilvántartást a második kamarára, a tanácsra. És ezzel is erősítenünk kell azt a benyomást, hogy Bizony van egy eh, erős jogszabályalkotó eh, szerv, és egy erős idézőjelben kormány, amely irányítja az Európai Uniót. Eh, nyilván tudom azt, hogy a tanácsban az államokat képviselik, mégis remélem, hogy sikerül majd megállapodásra jutni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárom a Cassini jelentésről szóló vitát. Holnap fogunk szavazni 12 óra 30-kor. A következő napi rendi kérdés egy szóbali választ igénylő kérdés. Nukleáris biztonság 25 évvel a Csernobili katasztrófa után. Szonik úrnak adom meg